Buonasera! Üdvözlök mindenkit! Szokásunkhoz híven. El kell, hogy mondjam, hogy interneten keresztül lehet követni kép és hang tekintetében a mai ülést. A napi rendet október 3-án kapta meg mindenki. Ha nincs ellenvetés, megerősítettek tekintem kivéve, azt a helyzetet, hogy Gurmai elnök helyettes ma délután nem lesz itt, tehát nem tudjuk az ő véleményét a napirend 5. pontjában megvizsgálni. Emiatt ezt az ötös napirendi pontot a holnapi ülésre kell, hogy elhalasszuk. Ha nincs ellenvetés, akkor így marad meg a napirend, módosított formában. Nincsenek elnöki bejelentői valóim, úgyhogy már is el tudunk térni a hármas napirendi pontra az Európai Unió hivatalos lapjának elektronikus Nem van. Európai Parlament Bizottság 95. április 19-i határozatát felváltó parlamenti rendeletre irányuló javaslat. Mártin képviselő az előadó módosító indítványokat vitatjuk meg. Ha jól tudjuk, nincsenek kompromisszós módosító indítványok, úgyhogy igazából a szavazáshoz kérnénk némi eligazítást. Mártin kolléga, öné a szó. Thanks very much, Chairman. Um, before getting into the substance. Na, nagyon szépen köszönöm, mielőtt a lényegre rátérnék, azzal kezdem, hogy köszönöm a kollégáknak az együttműködést és a támogatást, amelyet a módosítók benyújtásával biztosítottak számomra. Sok módosító érkezett, illetve And I'd also like to thank our... És köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak is, a titkárnak, aki mindig nagyon sokat segített, ez egy nagyon ambiciózus jelentés a parlament részéről. A kollégák bizonyára emlékeznek arra, hogy a Lisszaboni szerződésre vezethető vissza, ez a jelentés a parlamentnek jogai, más jogai lesznek, amikor vizsgálat indul az Európai Unióban. A jelentésben megpróbáltam megnézni a parlament hatáskörének a határait, a vizsgálatokat illetően, és vizsgálatokat javasoltam, és ez nagyobb mozgásteret biztosít számunkra a hatáskörünk gyakorlására, és remélem, hogy így az igazság is a segítségünkkel gyorsabban, hamarabb kiderülhet. És számos ajánlás született, arra vonatkozóan, hogyan lehet egyáltalán a, a közösség hatáskörét növelni, hogy az egyes vizsgálatok még hatékonyabbak legyenek, és ebbe illeszkedik a parlamentnek a hatásköre is. És ez két másik fontos megfontolás is ott áll a háttérben. Először is volt egy tanulmány, amely a tagállamokban készült, hogy hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a parlament ne avatkozzon be a nemzeti parlamentek hatáskörébe, a másik pedig a jogi szolgálat vizsgálata volt, és hát ezt megkapták ennek az eredményét, mielőtt az én, én jelentésem, jelentés tervezetem megszületett. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy van néhány kompromisszum is, ezek már rendelkezésre állnak, a jogi szolgálat segítségével tudtuk ezeket elkészíteni. Tehát a változások, amelyeket javaslunk, az, hogy nagyobb hatáskört kapjon a közösség, a vizsgálatok elvégzésére, azaz minden olyan dokumentumhoz biztosítani kell a hozzáférést, amely rendelkezésre áll a tagállamok, a intézmények számára, a tagállami hivatalos személyek számára. Ezt támogatjuk, és így a bizottságnak lehetőséget kell kapni arra is, hogy tanukat hallgasson meg a tagállamokból, és ahogyan ezt megfelelőnek, tehát saját belátása szerint cselekedjen. És ugyanilyen fontos, hogy kérje a vizsgálatot, illetve megkereséseket is gyakoroljon, szankciókat is alkalmazhat a meghatározott kötelezettségek teljesítésének fényében, és aztán a tagállamok számára is biztosítani kell a panasz lehetőségét. Attól tartok, hogy nincsenek itt azok, akik a legjelentősebb módosítókat benyújtották. Általánosan fogok tehát csak általánosságban beszélek. Néhányan hangsúlyozzák azt, hogy mennyire fontosak az alapvető jogok, és az, hogy hangsúlyozzuk a hatalom szétválasztást, az intézmények, a hatalom megosztást az intézmények között. És ezt hangsúlyozni szeretném, bár ez benne volt az én módosító, az én javaslatomban, de nagyon fontos, hogy az Európai Parlament az nem bíróság, és nagyon, nagyon világos szerepe van abban, hogy az igazságot, a múltbeli események vizsgálja, és derítse ki az igazságot. De ez tartozik a parlament hatáskörébe, és én ezt az ajánlást, illetve azt a módosítót, ami ezt volt hivatva még precízenben megfogalmazni, csak üdvözölni tudom. Az Európai Parlament és a tagállami parlamentek közötti erősebb együttműködés ennek a reformnak egy kulcsfontosságú eleme, és ez meghatározó abból a szempontból is, hogy sikeresek legyenek a jövőbeni vizsgálatok, tehát az ezzel kapcsolatos módosítók módosítókat is örömmel fogadtam és építem be a szövegbe. Az Európai Parlament és az eljárási szabályzat az nyilvánvalóan ennek fényében alakul. Köszönöm a hozzájárulásokat, hogy felülvizsgálták, megnézték ezeket a javaslatokat. Ezek fontosak, de a lényeg az, hogy ez nem egy intézményközi szöveg, ahol részletes szabályok születnek. Ez egy külön jelentés tárgya kell, hogy, hogy jelen, kell, kell, hogy legyen. Úgyhogy én azt kérem, hogy eh, ennek a jelentésnek a kontextusába az ide nem illő eh, javaslatokat eh, ne nyújtsák be, mert az sokkal inkább az intézmény közi megállapodás témakörébe tartozhat. Hát általánosan az általános megközelítést illetően. Összességében elfogadom Vilánc úr módosítóit, ahol kompromisszumot javasol, vagy ami nem az eljárási szabályzatot érinti, van egy-kettő, de hát összességében elfogadom mindazt, amit Villand úr mondott, és ahogyan érvelt, Fox úr módosítóit elutasítom, egyet kivéve, ami nyelvi szempontból nagyon fontos, de hát ez a status quo szorgalmazza, a status quo megőrzését biztosítaná, úgyhogy éppen, hogy annak a szellemnek az ellenére hatna, amit szeretnénk elérni. A többi módosítót elfogadom, úgyhogy elnök úr, pig a titkárságnak és az érdekelt tagoknak majd részletesen is biztosítom azt a listát, amely az én ajánlásaimat tartalmazza az ajánlások elfogadását, illetve elutasítását illetően, de én nem tudom, nem látom okát annak, hogy miért ne szavazhatnánk holnap délelőtt a, az anyagról. Köszönöm szépen. Chi vuole intervenire Kikér szót, Hefner képviselő. Hefner a parola. I was not the first, but I will take. Nem voltam, nem voltam az első, de hát ha gondolja, elnök. Duff kolléga kért először szót, akkor Duff úré a szó. Üdvözlök mindenkit! Szeretnék köszönetet mondani Martin úrnak, hiszen nem volt könnyű a feladata. A, jó gondolom, szavazó lista még nem készült a részéről. Remélem, hogy mindenki úgy érzi, hogy megfelelően fölkészült a holnap délelőtti szavazásra. Nem ellenzem ezt, de két-három témát azért szeretnék tisztázni, ha lehetséges, még ma délután. Először is is biztos válaszolt, reagált a szövegtervezetre. Az el, előadó több javaslatát figyelembe vette. Úgy gondolom én is, hogy a bizottság javaslatait követhetjük, bár nem minden, sőt egyáltalán nem minden témában, csak néhány esetben. A bizottság néhány témához túlságosan negatívan áll hozzá hatos cikk kettes pontja. ahol a bizottság hangsúlyozza, hogy kockázatos kockázatos, hogyha a kereskedelmi érdekeket úgy kívánjuk bevenni, mint a mint egy közértételt. Úgy gondolom, hogy óvatosabban tudnánk eljárni, hogyha ezt az utolsó bekezdést kivennénk, vagyis a kereskedelmi érdekek kérdését a mondat végéről. Tudjuk, hogy nem lehetséges, vagy legalábbis nem valószínű, hogy a parlament sikeresen véglegesíteni tudja, és pontosítani tudja, meg tudja határozni, hogy mit is jelent a, itt a kereskedelmi érdek. Második megjegyzésem a tízes bekezdéshez kapcsolódik. Azt mondjuk, hogy a vizsgálóbizottság jogosult helyszíni kutatást végezni. De ahhoz, hogy ezt megtehesse, ahhoz e, olyan eszközökre van szükség, amelyek teljes mértékben a nemzeti hatóságok illetékésébe tartozik, és konkrétan úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek illetékességébe. Nem egyértelmű, hogy felállítottuk-e már a nemzeti parlamentekkel a rendszeres kapcsolatot ebben a témában. ami a kivizsgálásainkat megkönnyíteni. Úgy gondolom, hogy hivatalos vállalást kell tennünk a nemzeti parlamentelekkel ebben a témában. Azért, hogy fel tudjuk mérni, hogy milyen mértékben hajlandók és képesek támogatni minket, amikor Európai Parlamenti Vizsgálóbizottság tevékenykedik az országban. Harmadik megjegyzésem a 17-es cikkre vonatkozik, ez csak egy kisebb a 17 per 3-asra vonatkozó megjegyzés igazából nem is annyira, igazából ezt a pontot törölném. Itt az szerepel, hogy a szakértőket ösztönözni kell, hogy részt vegyenek tanulként ebben a tevékenységben. Úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy olyan feltétel, amit valójában a szakértők tekintetében itt bekívánnánk venni a szövegbe. Itt igazából a rendelet hatája is játszik. Az egyes cikk első szakasza határozza meg a tárgyat. De valójában a szerződésben van egy nagyon fontos minősítés, nevesen, hogy a parlament csak a feladat körébe tartozó témákban járhat el. A második cikkben szerepel ez, amikor a kivizsgálásról szó van. De véleményem szerint, ha jobban végig gondoljuk, akkor az első cikkben kellene, hogy ez megjelenjen, hiszen ezt indokolja a rendelet hatája, ami a parlament feladataira vonatkozik, szembeállítva azt bármi olyan egyéb témával, ahol túlságosan túllépnénk a hatáskörünkön, és úgy lépnénk fel. Érdemes lenne jogi szempontból tisztázni, hogy itt hogyan kell fontosan fogalmazni. És talán érdemes lenne jobban tanulmányozni a szerződés szövegét, és ezt kell tükrözni majd a rendelet első cikkében. Ide be kell vinni a kettes cikkből, tehát át kell helyezni ide a feladatokra vonatkozó szöveget. Bene, grazie. Rendben, köszönöm szépen, Dáv képviselő úr. Hefner képviselője a szó. Presente, eh, liebe Kedves kollégák, az én részemről is szeretnék köszönetet mondani Martin úrnak, előadónknak, és szeretnék köszönetet mondani a kitűnő javaslatáért. Mielőtt a részletekbe, a módosító indítványok részleteibe belemennék, szeretnék egy alapvető megjegyzéssel élni, ami Sefcovics biztos levelét illeti. Én őt tisztelem, nagyon komolyan is veszem, ennek ellenére úgy gondolom, hogy nem kell, hogy teljes körülön elfogadjuk a levélben foglaltakat. Úgy gondolom, hogy a jogi szolgálatunknak egy általunk elfogadott szabályozásnak a hatájával kapcsolatos álláspontja az nem feltétlen helyt álló, ami pedig az Európai Unió működésről szól, az erős 226. szakaszát illeti. Ezzel kapcsolatban már ma is teljesen világos, hogy nem arról van szó, hogy a végrehajtásnál a tagállamokban milyen problémák vannak, hanem úgy, hanem arról van szó, hogy az Európai Uniós jognak a tagállami végrehajtása mutat gyenge pontokat, és ebben a körben vannak további jogosultság az Európai Parlamentben. Erről szól a bizottság levél is, éppen ezért szeretném azt rögzíteni, szeretném aláhúzni azt, amit az előadó mondott az jelentésben, és egyébként pedig a bizottsággal és a tanácssal folytatandó tárgyalásokon ezeket a kérdéseket tisztázni kell. Vannak itt különböző álláspontok, vélemények, de az a lényeg, hogy olyan szabályzást fogadjunk el, amilyenre ez a javaslat vonatkozik. Most nagyon röviden az egyes módosító indítványokkal kapcsolatban a következőket mondanám. Janakú kollégának mind a két módosító indítványát támogatom. Ez magától értetődik, felesleges magyarázattal szolgálni erre. Ugyanakkor nehézségeim voltak, és talán a mostani eszmecsere segít a megértésben a aki asszony eh, módosító hitványával kapcsolatban, amely azt mondja, hogy a szankcióknak a kiszabása nem lehetséges, mert hogy az Európai Parlament nem bíróság. Úgy gondolom, hogy ezt az előadó nem is állította, mi a szankciók úgy kell, hogy értelmezzük, hogy azt nem csak bíróságok, hanem adott esetben a rendőrség is kiszabhat. Aztán bizonyos országokban arra is van lehetőség, hogy egy vizsgáló bizottság szankciókat mondjon ki, és hogyha itt az érvelésnek egy megfelelő alapot keresünk, akkor a 229-es szakaszát a Lisszaboni szerződésnek kell alapul vennünk, de nem egy általános és nem egy olyan általános megfogalmazást, ami a hatalmi ágak közötti feladatkörök megosztására vonatkozik. Ezt nem is tudnám támogatni. Ami Villand úr javaslatát illeti, ezt szinte kivétel nélkül támogatom, osztom, és kivétel nélkül támogatandónak is tartom. Ugyanakkor nagyon fontosnak tűnik számomra, hogy a kisebbségi szavazatnak egy vizsgáló bizottság munkája során mi a szerepe, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak olyan helyzetek, élethelyzetek, amikor a háznak nem minden képviselője akar ugyanolyan mértékű felderítést, vizsgálatot, és előfordulhat, hogy kisebbségi vélemény keretében találhatók meg csak bizonyos ténymegállapítások és értékelések. Úgy gondolom, hogy ennek, ami már a tanácsban gyakorlat, ennek itt is érvényesülnie kell. Erre villandul eh, egy negyedes kisebbséget javasol. Esetleg Villand el is tudja mondani. Az én javaslatom az lenne, hogy ezt 10%-ra csökkentsük. Nagyon sok hasonló szabályozást találunk az eljárási szabályzatunkban is hasonló esetekre. Tehát egy negyed helyett egy tizedet mondanék, de egyébként az alapgondolatot helyes iránynak tartom. Ami Fox kolléga javaslatát illeti, mind arra irányulnak ezek a javaslatok, hogy ezeknek a vizsgálóbizottságoknak eh, a hatását és ezt az eszközt ezt általában gyengítse, hiszen ezt nem nagyon tudom érteni, hiszen hogyha visszás helyzetek vannak, azokat fel kell deríteni, nem szabad, hogy gyengítsük a felderítésre szolgáló eszközt, éppen ezért nem osztom eh, Fox úr álláspontját, nem tudom támogatni az indítványát. Zárásképpen pedig még annyit, hogy ami a 27-es módosító indítványt illeti Viland úrhoz lenne egy kérdésem. Majdnem mindennel egyet tudok érteni, de ezen a ponton még nem vagyok teljesen határozott, mert ebben tendenciálisan a, a vélemény meg, a előadó által megfogalmazott álláspontnak a gyengítését látom. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogyha a szankciókat eh, ahhoz kell igazítani, ami az adott tagállamban történik, akkor azt kell mondjuk, hogy nagyon tarka tájkép fogad minket Európában, nehéz lesz itt egységesen szankcionálni. Nem tudom, mennyire leszünk képesek erre, és hogyan fog tudni egységes, világos álláspontot elfoglalni. Ami a jogi problematikát illeti, az a tudat, annak tudatában vagyok, éppen ezért kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet, és egyébként pedig szeretnék köszönetet mondani a kitűnő jelentéstervezetért, és hogyha bizonyos módosításokkal is, de mindenképpen elfogadhatónak tartom, remélem elfogadjuk, az annak alap elemei a bizottsággal és tanácssal való tárgyalásokon azokat keresztül kell vinni, és akkor nagy lépést fogunk előre tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hefner képviselő úr. Víland képviselő úr kért szót, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És elnézést kérek, hogy későn érkeztem az ülésre. Köszönöm szépen Hefner úrnak a közvetlen baráti szavait, és amit eh, Martin úr már korábban is eljutatott hozzám. Most nem kívánok teljes szélességben minden részletre kitérni, két alapvető megjegyzésem lenne és utána Hefner úrnak is szeretnék a kérdésére válaszolni. Tehát először is, ami a kisebbségi voltunk kisebbségi szavazati aránynak a kérdését illeti, ez a módosító indítványomnak a szíve, a lelke, a 13-as módosító indítványé. A 13-as módosító indítványom, ami ugye erről a külön véleményről szól, ez ugye nem került bele Martin úrnak a kompromisszumos módosító indítványába. Ez ez ugye azt mondja, hogy hogyan tudjuk eh, különvélemény nélkül elfogadni vagy elutasítani a jelentését a bizottságnak, hogyha egy alapvető, nagyon alapos kivizsgáló munkát végzünk a bizottságban, és utána még 80 módosító indítvány érkezik a jelentéshez, akkor nyilvánvalóan lesz egy kisebbségi külön vélemény, tehát én nem látok más megoldást arra, hogy a bizottság alap, alapos munkát végezzen, utána legyen eh, utána pedig ugye nem jutnak közös álláspontra, van egy külön vélemény, és utána mi lesz a plénumon? Vagy elfogadják, vagy pedig a külön véleménnyel együtt fogadják el. Ezt a két esetet látom. Tehát ami a 13-as módosító indítványomat illetni, szeretnék ehhez ragaszkodni. Ez volt a hátterében, amit itt elmondtam. Úgy gondolom, hogy a parlament gyengíti a saját pozícióját, hogyha egy alapos munka után, amit a vizsgálóbizottság végzett, utána érkezik három, három jegyű számú módosító indítvány, és utána mi lesz az, amit elfogadunk a végén, utána három napig tart, mire válogatjuk ezeket a módosító indítványokat. Tehát egy ilyen vizsgálóbizottsági jelentésnek a nyilvános hatásai gyengül és, és, és elvész. Ami pedig a kisebbségi szavazatoknak az arányát illeti, én egy negyedet tudatosan vettem, ugyanis egy negyedet kell elérni a szavazásnál az, hogy be tudjuk nyújtani a vizsgálóbizottsági jelentést. Tehát ettől nem tudjuk elválasztani a dolgot. Nem szabad, hogy olyan kisebbségi vélemény legyen elfogadható, ami ezt a szavazatarányt nem éri el. Ez áll a logikán mögötte, hogyha ennél kevesebb szavazat jön össze, akkor ugyanis az fordulhat elő, hogy ez az egynegyedes, egynegyedes kisebbség újra összehívhatna egy vizsgáló bizottságot, és nyilvánvalóan a korábban megfogalmazott eh, kisebbségi vélemény így nem lenne megfelelően védve. Tehát itt egyfajta eh, ilyen szakmai megfontolás is van a mögött. Itt volt szó öt 5%-os küszöbről is, de ezt nem tartom támogatónak. Ami pedig a 27-es módosító indítványt illeti, ezzel kapcsolatban is kérdés érkezett. Nos, igen, kifejezetten le lett írva, hogy különböző vizsgálóbizottsági jogok vannak, különböző tanúvédelmi jogok vannak az egyes országokban, a kontinensen, és nem tudunk adott esetben elsődleges jogon alapuló szankciót kimondani. Éppen ezért azt mondanám, hogy a legkevesebb, amit el szeretnénk érni, az az, hogy az Európai Vizsgálóbizottság előtt való fellépést eh, egy kihágás esetén azt, azt megfelelő komolysággal vegyék, és a vizsgálóbizottság által kimondott szankciót megfelelően kezeljék a tagállamban. Tehát a tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a saját eskü vagy alatt, vagy eskü nélkül tett rossz kijelentéseiket megfelelően kezelik majd. Tehát ez lenne a minimális elvárás és ezt szeretném felvetetni a jogi szövegbe is. Ön pedig az utolsó pontot illeti, itt aztán tényleg arról szeretnék beszélni, hogy beterjesztettem. Én ragaszkodom ahhoz, hogy ne szabad rendelkezés tárgya legyen a tanú részéről, hogy ő nyilvánosan vagy nem nyilvánosan kerül kihallgatásra, hogy feleskedik-e az által elmondottakra, vagy sem. Ez legyen a vizsgálóbizottság döntésének a tárgya, az ő joga legyen ezt eldönteni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ugye nem mondhatjuk állandóan kifelé azt, hogy mi átláthatóságot akarunk, és később aztán azt mondjuk, hogy hogy ugye susogva terjesztjük a rossz híreket utána. Tehát nem engedhetjük meg a vizsgáló bizottságnak, hogy ott a tanú eldöntse, hogy ő nyilvánosan vagy nem nyilvánosan lép fel. Tehát mindenképpen ebből intézményes nehézségek lesznek. Martin, G. Martin kollégának hajlandó vagyok útra való elmondani, hogy megfelelően fogunk szavazni eh, a bizottságban erről, és hogyha a plénumra kerül a szavazás, akkor utalni fogok újra erre a problémára, és kihasználjuk az időt arra, hogy a bizottsággal tárgyaljunk. De a bizottságból érkező tanuknak hogy, hogy, hogyan, hogy bizottságból érkező tanulókat hogyan kell az vizsgálóbizottságnak kezelnie. Most erre vonatkozóan nyilvánvalóan 550 szavazattal is számolhatunk, akár ennyi szavazat is fogunk kapni a plénumon, hiszen ez egy politikai gyakorló eszköz, ezzel tudunk nyomást gyakorolni a bizottságra, és utána újra az egész kérdésre vissza tudunk térni a plenáris ülésre. Hm. Allora, visto che non ci sono... Mivel más kolléga nem kért szót, ezért a bizottság képviselőjét, Anastasopoulos úrat kérném meg, hogy mondja el a bizottság véleményét a szakbizottságunknak. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Anastasopoulos egy fontos parlamenti képviselőnek volt a neve, az én nevem egy a kevesebb, Anastopulos. Köszönöm, elnök úr, hogy eh, lehetőséget biztosít nekem arra, hogy elmondjam a véleményemet a szakbizottságok előtt erről a nagyon fontos kezdeményezésről. Sefkovics bizottsági elnök helyettes úr, amikor itt volt, már alkalmat nyert arra, hogy az előadóval, illetve a szakbizottságok tagjaival is, hogy egyeztessen erről a témáról. Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Ahogy elhangzott egyébként, és ahogy szerepel a bizottság elnök helyettes levelében is, konstruktív a bizottság hozzáállása. A bizottság konstruktívan kíván részt venni ebben a munkában. Az is egyetemű, hogy egy véleménytételi eljárás keretében történik ez, tehát a bizottság hivatalosan elmondja a véleményét, a szakbizottság nem kell, hogy feltétlenül elfogadja az Európai Bizottságnak a javaslatait, majd állást foglal, de még nem érkezett el ennek az ideje, Engedjék meg, hogy három témára részletesebben kitérjek a jelentéssel kapcsolatban. Az elnök helyettes pontról pontra végignézte a rendelet javaslatot, és véleményünk szerint fontos lenne jobban tisztázni az első cikkben egyetem, hogy a 226-os cikk témájáról van szó, Úgyhogy az európai parlamenti hatáskörökről és feladatokról e- ennek a keret, van szó, ennek a keretei között vagyunk, de jobb lenne ezt pontosítani, már csak azért is, mert ugyanebben a cikkben az szerepel, hogy mindez nem befolyásolja az intézmények hatáskör áthelyezési lehetőségét egymás között. Úgyhogy a problémák elkerülése véget jobb lenne, hogyha itt pontosítanánk, hogy mi a hatály ha sikerül az első cikkben tisztázni a hatályt, akkor ezt követően egy sor cikk, a 10-es, a 11-es, a kivizsgáló bizottságnak az eljárása, a bizonyítékfelvétel, a dokumentum bekérés, a meghallgató bizottság ezek részletesen bemutatásra kerülnek a cikkekben, de mindeznek jobb keretet fog adni, hogyha tisztázzuk a hatályt. Még egy megjegyzésem, a következő megjegyzésem a 15-ös cikkre vonatkozik. Ennek a témája a funkcionáriusok meghallgatása. Itt oda kell figyelni arra, hogy ami egy rendeletben, a 226-os cikkben szerepel, az nem lehet ellentmondásban egy olyan rendelettel, ami a szerződés egy másod, másik cikkén alapul a 336-oson, vagyis a tisztviselők statutumára gondolok. Nagyon oda kell figyelni erre, és van ehhez megfelelő szöveg, hiszen az ombudsmani statutumban, ami egyébként megállapodás alapján született a három intézmény részéről, pontosan le van szabályozva a tisztviselők meghallgatásának a módja. Még egy megjegyzésem lenne, ez a szankciós témához foglalkozik, a 18-as pont, ahogy az elnök helyettes levelében is ez szerepel, figyelni kell arra, a származtatott jogok témájában nem lehetünk ellentmondásban a primer jogokkal, illetve a kiváltságok és mentességekre vonatkozó protokollal. Ezért a elnök helyettes leveléről még egyszer mondanám, hogy az egy olyan szellemben született, hogy gondolatokat osszom meg önökkel, és a folyamat során mindig jelen leszünk. Jelenleg többet nem tudunk mondani, mert még nincsen végleges hivatalos parlamenti szöveg. Köszönet, elnök úr! Grazie. Köszönöm. Anastopoulos úr, ugye most már jól mondtam a nevét. Más nem két szót. Mártin kollégát kérném, hogy reagáljon az elhangzott javaslatokra. De arról is dönteni kell, hogy készen állunk-e arra, hogy holnap szavazzunk, ahogy Mártin ezt jelezte, vagy hogy jobb lenne -e elhalasztani máskor ezt a szavazást, minden esetre a novemberi plenáris hét elé, tehát október 24-ét jelentene ez. Hallgassuk meg az ön véleményét, és kérem, hogy erre is reagáljon. Firstly, on, on that item, Köszönöm szépen. Én úgy gondolom ezzel kapcsolatban, amit mondott elnök úr, hogy nincs semmi akadály annak, hogy holnap szavazzunk Viland úr is egyetért ezzel, Hefner úr hozzászólásából is ez derült ki. Az én frakcióm is emellett van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég közel vagyunk a konszenzushoz. Nem gondolom, hogy többet tudnánk elérni, ha várnánk. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy bármit fogadunk el itt a bizottságban vagy a plenárison, ez ugye folytatódik az intézmény közé vitával, és én azt szeretném, hogy egy ambiciózus javaslattal, rendelettervezettel álljunk mi elő, és így kezdjük meg a tárgyalásokat. Úgyhogy bizonyos részeit persze úgy kell elkészíteni, hogy hajlandóak, illetve képesek legyünk majd kompromisszumra az intézmény közé megállapodás során. Hát ez a folyamat kezdete, de jó, hogyha mi nagyon nagy ambícióval látunk ennek neki. És én nagyon üdvözlöm az együttműködést Szefkovics biztos úrral, és az ő levele nagyon konstruktív volt, egyetértek vele, és hát reméljük, hogy ez a párbeszéd is nagyon konstruktív lesz, amit örömmel üdvözlök. Amit Daf úr említett, ezzel kapcsolatban a hatos eh, cikket említette, eh, ahol további megfontolások lennének szükségesek ezzel kapcsolatban. Nem akarok részletekre kitérni, nem gondolom azt, hogy ezt nem lehetne egy későbbi fázisban megoldani, mert a tízes cikket illetően én nem értek egyet a megjegyzésekkel. Persze világos, hogy ugye teljesen más a mi hatáskörünk, mint a nemzeti parlamenteké, de hogyha azt a módosítót veszük, amit én támogatni fogok, hogy hogyan tudunk együttműködni a vizsgálatok során a nemzeti parlamentekkel, akkor az azért segít ennek a cikknek a tisztázásában, és ugye ráadásul, hogyha elolvassuk ezt a cikket, és más kontextusban is vizsgáljuk, akkor azért az világos, hogy itt egy nagyon korlátozott vizsgálati lehetőségről van szó, és egészen világos, a, hogy itt előzetes döntésre van szükség. Tehát számos feltétel kell, hogy teljesüljön. Úgyhogy az a félelem, hogy az Európai Parlament itt elkezdene majd valami mm, gyanútlan tagállam ellen valamit vizsgálni, azt hiszem, hogy ez, ez nem merülhet fel, és a célnak is ellentmond. A 17 per 3-as ponttal kapcsolatban, amelyet szintén felvetettek, ugye ez egy európai bírósági ítéletre nyúlik vissza, és ez egészen egyértelmű befolyással van erre. Ugye itt nem akarjuk mi túl értelmezni a, a gyakorlatot, úgyhogy ami a tanúk megnevezését illeti, a szakértők ugye azt javasolják, hogy akikkel beszélni akarunk, azt meg kell hívni a vizsgálat, bizottságba a vizsgálatra, és itt inkább arról van szó, hogy tehát a, a kontextus kell látni, ugye itt a szakértőknek a, a munkája kiemelendő Hefner úr felvetését illetően. Egyetértek, lesz kompromisszum, és ez holnapra meg is születik. Még egy módosító. Egyetértek az aggodalmaikkal, de azt gondolom, hogy lesz olyan kompromisszum, amely lehet, hogy nem száz százalékig kielégítő. Most megpróbálom gyorsan megtalálni. Nem tudom gyorsan megtalálni, de itt a hatalom szétválasztása, hatalmi ágak megosztása, tehát hogy a jogszabályalkotói hatalmát nem alkalmazhatja a parlament. Ugye úgy, hogy beütközön egyéb hatalmi, beleütközön más hatalmi ág munkájába. Hát ezt mi tudjuk, ezt ismerjük, de ezt olyan formába kell önteni, hogy ne egyértelmű legyen, de semmiféle kárt úgymond ne okozzon. A 27-es módosítót illetően Hefner és Willent urak, én inkább Viland úrnak a módosítóját fogadnám el, ez sokkal jobban tükrözi a valóságot. Ugyanis a meglévő szabályok alapján tudunk dolgozni. Úgyhogy ezért Villand urat támogatnám. Aztán a Villand úrnak az a felvetése a 13-as módosító illetően ez nem e, intézményközi megállapodás, majd ha az megszületik, akkor természetesen meg kell változtatni, és lesz változás a, a parlamentre vonatkozó szabályokban, az eljárási szabályzatban, de az más terület, és e, azért kell ezt ott szabályozni, mert nagyon sok vonatkozásban e, minden intézménynek részt kell venni a munkában, úgyhogy itt nem csak a parlament, hanem a másik két intézmény is. Úgyhogy a 13-as módosító esetében, ami a kisebbségeket illeti, kisebbségi jogokat, hát itt is a parlamenti szabályozásban kell figyelembe venni ezt. A 27. módosítót Villand úr nyújtotta be, és itt én magam is saját magammal is vitatkoztam, és nehéz dönteni. Hát ez a 27. módosító a tanukra vonatkozik, hogyha zárt kihallgatást kérnek, akkor ez lehetséges legyen, de általánosságban az ösztönöm azt diktálja, hogy fogadjuk ezt el, de azért legyen meg az opciója annak is, hogy ne legyen zárt a tanúk meghallgatása. Úgyhogy itt meg kell találni a megfelelő megfogalmazást véleményem szerint. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Köszönöm. Go on. Ask go on. Még valami az egyes cikkel kapcsolatban. Hát nem is igazán értem, hogy mit vetett fel, úgyhogy egy szóbeli módosítót kérnék, majd megpróbálom valahogy ezt tisztázni holnapig. Roy Duffy vuole ancora intervenire. Duffy úr szeretne most reagálni? Nem? Akkor ezt a napirendi pontot és a vitát le tudjuk zárni. A szavazást holnap délelőtt megtartjuk. Köszönöm szépen Martin kollégának én is, hogy pontosan beszámolt az elvégzett munkáról, és most átérünk a négyes napirendi pontra. Eljárási szabadat 70. cikkének felülvizsgálata intézményközi tárgyalások, jogalkotási eljárások során az elnök értekezlete, illetve az elnök iroda utalta hozzánk ezt a témát, hiszen a rendelet 70-es cikkét, ami egyébként utal a viselkedési kódexre, tehát ennek a módosítását kaptuk témaként, feladatként, amennyire lehet a leginkább kötelezővé kell tenni a jelenlegi 70-es cikk meghatározásait, illetve a 20-as mellékletben szereplő viselkedési kodexet. Guerrero képviselő az előadónk elvégezte a kutatásokat, tanulmányokat, fölvette mindenkivel a kapcsolatot, akivel kellett. Úgy gondolom, hogy ma mutatja be a munkadokumentumot, ugye? Guerrero képviselő, ennél a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Eh, que pretendo desarrollar en torno a este. Az, amire törekszünk, a eljárási szabályzat 70-es cikkének módosításával kapcsolatban az a következő. Ma egy munkadokumentumot kell megvizsgálnunk, ezen kívül vannak itt ezzel kapcsolatban bizonyos ajánlások is, amelyek az elnökök értekezletéről érkeztek, és október végén aztán lesz egy jelentés tervezet, melynek célja az kell, hogy legyen, hogy azt érdemben meg tudjuk beszélni november 21-i szakbizottsági ülésünkön. Tehát ezen az alapon kell eljárnunk, a következő lenne ma a feladat. Én szeretném bemutatni, hogy mi lesz. Tehát a további munkának az alapja, és ugye az egésznek a kiinduló pontja az, hogy minket az AFKO szakbizottságot megkérték, hogy foglalkozzunk az eljárási szabályzat 70-es pontjának átdolgozásával, és azzal, hogy milyen problémák következnek ebből, illetve azokra milyen megoldásokat tudunk felmutatni. A mai munkadokument dokumentumnak gyakorlatilag az lenne a célja, hogy egy első eszmecserét elősegítsen. Alapvetően itt egy olyan kérdésről van szó, ami gyakran viták tárgyát képezi. Itt az Európai Parlamentben is egyre több eh, jogalkotási kérdéssel kell foglalkoznunk, és felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a plenáris ülésnek az attraktivitását növelni, és ezt hogyan tudjuk kombinálni egy hatékony jogalkotási eljárással. Nyilvánvalóan itt arról is szót kell ejtenünk, hogy hogyan tudunk megfelelő döntéseket hozni, még hogyha azok nem is túl nagy ható hatókörűek, ahelyett, hogy, össz, hogy spontán módon cselekedjünk. Nos, erről a kérdésről az egyes nemzeti parlamentekben is folyik már vita, erről tudunk. A dolognak a lényege az, hogy a plénumot, a plenáris ülést a politikai vitákra tartogassuk, érdemi vitákra, és a technikai jellegű részleteket, eljárásokat pedig próbáljuk meg a jogalkotással foglalkozó szakbizottságok útján kezelni, lebonyolítani. Nyilvánvalóan fontos az átláthatóság is, hiszen a parlamentnek elő kell járnia, klasszikus módon elő kell járnia az átláthatóság biztosítása területén, hiszen ez biztosítja a demokrácia, és a közvélemény megfelelő érvényesítését. A polgároknak tudniuk kell, hogy miről beszélünk itt a parlamentben, tudniuk kell, miről döntünk, tudniuk kell, miről kötünk egyességet, és az is tudatában kell lenniük, hogy az ő képviselőjük az eljárás egésze során milyen magatartást tanúsít a teljes parlamenti időszak alatt. Erre vonatkozóan született egy magatartási kódex, amely jelenleg az eljárási szabályzatunknak a 20. számú mellékletét, függelékét képezi. Ez sok problémára megoldást nyújt, amelyek a átláthatósággal függenek össze, de az eljárási szabályzat pontosabban az eljárási szabályzat az ugyan kötelező érvényű, de ez a magatartási kódex, ez nem olyan mértékben kötelező mértékű. Nyilván van itt egy szóbeli kötelezettség, vállalás, de jogi értelemben, jogilag nem kötelező érvényű ez a magatartási kódex, magatartási szabályzat. Nem, legalábbis nem olyan mértékben, mint az eljárási szabályzat. Tehát ez egy probléma, ami ahhoz vezetett, hogy az esetek többségében az előadó, aki az első olvasati tárgyalásokat folytatja, adott esetben nem viselkedett teljesen fedhetetlenül, és nem, feltő, nem feltétlen tartotta be teljes körülön az átláthatósági irányelveinket. Hát erre lehetőség volt. Talán nem mindig volt így a helyzet, de a de emiatt ezt a kérdést napirendre vette a bizottsági elnökök értekezlete, aztán az elnökök konferenciája is. 2010 második fele óta, tehát foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és bizonyos ajánlásokkal is éltek, amelyek 2011 első fél évében eljutottak a szakbizottságunkhoz is. Nos, a valóság és a abból származó tapasztalatok alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy a szakbizottsági elnökök értekezlete számos jó megfontolással élt, amit én vagyok hivatott önök felé tolmácsolni. Először is az első olvasati megállapodás nyilván valóan a parlament döntésein, döntési jogának fenntartásával születik meg, hiszen szükség lehet még második, harmadik olvasatra, egyeztetésre. Az, hogy egy megállapodás születik, az nem jelenti azt, hogy a parlament ezzel szemben a továbbiakban nem léphet fel. A parlamentnek mindig van lehetősége tehát arra, hogy egy utolsó szót mondjon egy ilyen, még akkor is, hogyha egy ilyen első olvasati megállapodás születik. Éppen ezért az az általánosan elfogadott vélemény, hogy első olvasati, az, hogy első olvasati megállapodást akarunk kötni, ezt ennek a szükségességét vagy lehetőségét esetről esetre kell megvizsgálni, hiszen ez különböző körülményektől függ, erre nem lehet egy általános érvényű szabályt kimondani, hiszen látni kell, hogy milyenek az adott kérdéssel kapcsolatos eh, ellentmondások, nagyon feszült vitás téma-e, vagy általános konszenzus uralkodik a felek között. Látni kell, hogy megfelel-e a parlament jogalkotási prioritásainak az adott kérdés, vagy egy bizonyos tanácsi elnökség különleges érdekei fűződnek az adott kérdéshez, és szeretné, szeretné eh, saját magát profilírozni az adott témában. Tehát esetről esetre kell ebben dönteni, esetről esetre kell megvizsgálni, hogy első olvasatban szeretnénk-e végleges döntést hozni. Ami az intézményközi megállapodást illeti, a 2007-es bizottsági, tanácsi és parlamenti nyilatkozat utal arra, hogy lehetőség szerint a megállapodás tárgyát képező jogszabályokat első olvasat, olvasatban kell elfogadni. Engedjék meg, hogy néhány statisztikai adatra felhívjam figyelmüket. Az elmúlt parlamenti időszakban 72%-ban első olvasatban, 11%-ban második olvasatban, és 12 bocsánat, 12 második olvasatban, és csak 5 ban egyeztetési eljárás keretében született meg a végső döntés. Tehát 72%-ban első olvasati megállapodás eh, született. Ez egy teljesen átlátható és teljesen észszerű eljárásmód volt. Ahogy elhangzott, utaltam arra, hogy hogy igazából itt nem megoldhatatlan problémákról van szó, de meg kell néznünk, hogy milyen megoldások állnak rendelkezésre, hogy egy reformot végrehajtsunk a 70-es eh, cikkeje kapcsolatban. Itt van néhány megoldás. Először is, ami a szimmetrikus, vagy a bizottságokon belül aszimmetrikus helyzetet illeti. Vannak olyan szakbizottságok, amelyek nagyon is elkötelezetten, aktívan lépnek föl, és nagyon is megszívlelik a magatartási kódexet, más bizottságok kicsit tartózkodóan lépnek fel. Egy másik probléma, hogy a tárgyalási mandátum az nem mindig azonos a szakbizottságok esetében. Vannak általános elveket tartalmazó tárgyalási mandátumok, és vannak olyan tárgyalási megbízások is, amelyek valamilyen konkrét jelentésre vagy módosító indítvány megtárgyalására vonatkoznak. Harmad sorban az árnyék előadók a tárgyalások beli, tehát háromoldalú beli menetével kapcsolatban nem feltétlen mindig kapják meg a legfrissebb információkat. Nem hívják őket mindig össze tájékoztatásra, nem kapják meg mindig a legutolsó állapotú dokumentumokat. Ez ahhoz vezet, hogy bizonyos esetekben, nem fordul elő túl gyakran, de mégis bizonyos esetekben az előadó egy meglehetősen nagy önállósággal, autonómiával tud cselekedni, és amikor végül a szakbizottságnak a végső döntést kell meghoznia, akkor bizony ez erre a végső döntésre árnyékot vet. Egy következő probléma, hogy az illetékes bizottságnak, szakbizottságnak nincsenek mindig megfelelő információi arról, hogy milyen intézményközi megállapodás születik. Tehát nyilvánvalóan az érintett szakbizottságnak mindig megfelelő tájékoztatást kell kapnia az erre irányuló tárgyalásokról. És néha az a helyzet, hogy nem csak a képviselők, hanem az ő munkatársaik eh, sokkal jobban képbe vannak a szakbizottsági munkával kapcsolatban. Egyszerűen nincsen idő eh, sokszor a szakbizottsági döntés és a plenáris vita között arra, hogy a képviselők a megfelelő megfontolásokat eh, és előkészületi munkákat elvégezzék saját magukban, illetve a saját frakciójukban. Hogyha mindezeket a problémákat, amiket itt most az előbb felsoroltam, ezeket végignézzük, megfontoljuk, Kazini elnök úr már szort erről, akkor ugye a parlament írt Kazini elnök úrnak egy levelet, és abban arra kér minket AFKO bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 70 cikkeivel kapcsolatban valami fajta módosító javaslatot dolgozzunk ki. Most ebben a levélben is már felsorolnak bizonyos olyan problémákat, amelyeket figyelembe kell venni a kidolgozandó megoldás keretében. Vannak bizonyos pontok, amelyek a magatartási kódexben már benne vannak, de nem kötelező érvényűek. Ezeket a 70. cikk szövegébe át kellene emelni, és így kellene őket a képviselő támára kötelezővé tenni. Aztán vannak olyan szempontok is, amelyekre utal ez a levél, ezek az eszenciáját fogalmazzák meg a problémának. Első olvasat, az a döntés, hogy első olvasati tárgyalásokat kezdeményezzünk, ezt nyilván az illetékes szakbizottság hozza meg ezt a döntést. Tehát itt formálisan szavazni kell a szakbizottságban, formális szavazás útján kell eldönteni, hogy belekezdünk az első olvasati tárgyalásokba. Az erre vonatkozó mandátumnak pontos utalásokat kell tartalmaznia arra nézve, hogy hol vannak a tárgyalási mozgástérnek a határai az első olvasati tárgyalásnál. Tehát ez a mandátum bizonyos általános szempontokat is tartalmazhat, de pontosan meg kell határoznia ebben a szakbizottságnak, hogy az illetékes előadó a tanácsa való tárgyalások megkezdésekor milyen mozgástérre számíthat. Harmadsorban szavazni kell a tárgyaló csapatnak az összetételéről is, nem csak a tárgyalási mandátumnak a terjedelméről, hanem a személyekről is, akik azt végre fogják hajtani. Ezzel kapcsolatban is különböző tapasztalatok vannak, sokszor az árnyék előadók is részt vesznek, máskor a frakcióknak a munkatársai mennek el a tárgyalásokra, de minden esetre az illetékes szakbizottságnak kell a személyekről dönteniük, és arról, hogy milyen tárgyalási mandátumot kapnak. Harmadsorban a tárgyalás folyamán a szakbizottság elnöke útján a teljes szakbizottságnak és az árnyék előadóknak megfelelő információt kell eljutatni a tárgyalások aktuális állásáról, a felmerült problémákról, és szükség szerint eh, meg kell szólítani a tanácsot is, így biztosítva a tárgyalások megfelelő menetét. Ha pedig megegyezésre kerül sor, akkor a bizottságnak a ratifikálnia kell ezt a megállapodást, mielőtt az a plenáris ülés elé kerül, és ott vita, illetőleg szavazás tárgyát képezi. Tehát ezek a dolgok, amikről itt most szóltam, ezek részben benne vannak a magatartási kódexben, a szakbizottsági elnökök értekezletének javaslataiban is, és tárgyát képezik a parlament elnöke által az AFKO szakbizottság elnökének írt levelében is, melyben az eljárási szabályzat 70. cikkének oly módosítását tűzi ki célul, hogy a magatartási kódex bizonyos rendelkezései kötelező érvényűvé váljanak. Mely magatartási kódex bizonyos rendelkezései kötelező érvényűek, mások meg nem. A második blogban a plenáris ülés, a plénum szerepéről van szó. Ugyanis lehetőség van arra, hogy a plénumot is bevonjuk ebbe a folyamatba. annak érdekében, hogy hozzá tudjon szólni a tárgyalási mandátum terjedelméhez. A plenáris ülésnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szakbizottság által meghatározott tárgyalási mandátumot azt elfogadja, kibővítse vagy elutasítja. Van olyan, aki azt mondja, hogy minden ilyen kérdést a plenáris ülés elé kell terjeszteni, hiszen a plénumnak van meg a megfelelő legitimitása a kérdések tárgyalásához, tehát minden egyes képviselőnek akkor része van a döntés meghozatalában. A másik álláspont azt mondja, hogy ez károsan hatna a parlamenti munka hatékonyságára, és nyilvánvalóan az se lenne eh, pozitív, hogyha politikailag egymástól különböző témákat összekevernénk, vagy összefüggő témákat szétválasztanánk egymástól. Tehát meg kell próbálnunk itt ezt a két szélsőséges álláspontot, megoldást, ezt egymással kombinálni. A plénumnak is bizonyos szerepet kell biztosítani. Másosorban meg kell azt akadályozni, hogy ezáltal a plénumnak a munkaterhe túlságosan megnőjön, és adott esetben nem érdemi kérdések is a munkatárgyává legyenek. Az a dokumentum, amit előterjesztettem, abban több utat is felmutatok arra vonatkozóan, hogyan lehetne a plénumot bevonni, hogyan tudna a plénum közbeavatkozni, illetőleg eh, mit lehet tenni a tárgyalócsapat összetételével. Itt a különböző ügyek kategóriájának meghatározása például egy alapvető fontosságú kérdés. Hogyan határozunk meg azokat az ügyköröket, amelyeket a plenáris ülés elé terjesztünk? Úgy gondolom, hogy ennek a felsorolásnak a restriktívnek kell lennie. Három szempontot mindenképpen figyelembe kell ennek során venni. Először is vannak olyan jogszabályok, amelyek a Európai Unió polgárainak alapvető jogait, alapvető szabadságait közvetlenül érintik vagy korlátozzák. Vannak másodszorban olyan jogszabályok, amelyek az Európai Unió szervezeti felépítését, intézmény felépítését befolyásolják. Harmadsorban vannak olyan jogszabályok, amelyek a költségvetési helyzetet jelentős mértékben befolyásolják. Tehát egy bizonyos tehát az adott év költségvetési keretét bizonyos százalékban érintik. Tehát alapjogok, intézményrendszer, harmadsorban pedig költségvetési kihatások, költségvetési relevancia. Ez a három kategória lenne. A munka dokumentum erre nézvést a következőket fogalmazza meg. Ha megérkezik a jogszabály alkotási csomag a parlamenthez, akkor a parlament elnökének azt át kell utalnia az illetékes szakbizottsághoz, és utalnia kell arra, hogy az adott dossziét ilyen vagy olyan az általam korábbiakban említett okból adott esetben a plenáris ülés bevonásával kell letárgyalni. Egy másik esetőség a plénum bevonására az lenne, hogyha legalább két frakció kérelmezi azt, hogy az adott ügykörben vonják be a plénumot, és a plénum határozhassa meg a tárgyalásunk mandátumot. És a harmadik eshetőség az lehetne, hogy a valamennyi frakcióból érkező képviselőknek legalább a 10%-a kéri a plénumnak a bevonását. Mindezekben az esetekben a legegyszerűbb rendszer az lehetne, hogy a következő plenáris ülésen a parlamentnek az elnöke bejelenti, hogy szólni kíván a tárgyalási mandátum kérdéséről, és akkor állásfoglalásra a frakciók részéről 48 óra áll a rendelkezésre, és a tárgyalási mandátumot, ami a szakbizottság által korábban meg lett határozva, azt vagy megváltoztatják, vagy sem, és a végén szavazásra kerülne sor, és visszautalnák visszautalnák a kérdést az illetékes szakbizottsághoz, hogyha a tárgyalási mandátumot a plénum módosította. Tehát itt az eljárás mód az eh, eléggé bonyolult, talán még nem teljesen kiérlelt, de hát ez egy nagyon hosszú bevezetés volt tőlem, nem akarok túl sok időt igénybe venni. Miguel Angel Martinez eh, ezzel ellentétben, is szeretek röviden hozzászólni a különböző témákhoz. Itt alapvetően egy, egy lényegi kérdés van. Hogyan tudunk a magatartási kódexből bizonyos szabályokat, amelyek ugye előadókra, bizottsági tagokra vonatkoznak, ezeket hogyan tudunk átvinni az eljárási szabályzatba, és hogyan tudjuk egyszerűbbé tenni a plenáris ülés hozzászólási jogának érvényesítését. Köszönöm. Bene, grazie. Onorevole. Köszönöm szépen Guerrero képviselő úrnak. Néhányan szót kértek, először Duff úrnak adom meg a szót. Igen, nagyon hálás vagyok ezekért az érvekért és a magyarázatokért. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor megpróbáljuk javítani és áramvonalasítani az eljárásainkat, akkor ne tegyük a dolgokat bonyolultabbá, mint amilyenek most, vagy amilyenek szükségtelenül lennének. Én azt gondolom, itt az ideje, hogy a magatartási kódexet az hatályba lépjen minden alkalommal, minden bizottság, minden frakció számára, ami már ugye létezik. És éppen ezért ez kell, hogy legyen a fókusza a próbálkozásainknak. Azt gondolom, hogy a döntésnek ott kell maradnia az elnökök értekezleténél, tehát ők azok, akik az első olvasat folyamatáról döntenek, ugyanis ez politikai döntés, elsődleges fontosságú politikai döntés, és gyakran egy nagyon technikai kérdés, ez igaz. És nagyon a legkevésbé fontos ö, vitákat is az első olvasat esetén megfelelően meg kell vizsgálni az elnökök értekezletének. Tehát én kötelezném az elnökök értekezletét arra, hogy sokkal fókuszáltabban közelítsenek a különböző jogszabályalkotási javaslatokhoz, a parlament jogszabályalkotási tevékenységéhez, és talán még azt is a kötelességükké tenném, hogy konzultáljanak a koordinátorokkal és a bizottságokkal, talán egy kicsit többet, és az elnöknek kellene ő meghoznia a döntést. Én teljes mértékben egyetértek, illetve értékelem azt, amit Gerero úr mondott ő, mert ez nagyon pragmatikus, de egy egyszerűbb és még pragmatikusabb megközelítés lenne, hogyha nem határoznánk meg kategóriákat, úgy, ahogyan ő teszi, hanem ezt teljes mértékben rá kellene bízni az elnökök értekezletére. Ez lehetne a legjobb, amit tehetnénk. És végül pedig, hadd kérdezzem meg, hogy a plenáris ülésen miért javasolja az abszolút többséget minden esetben a normális körülmények között mi a parlamentben egyszerű többséggel döntünk. Úgyhogy Úgyhogy az abszolút többség az, az nagyon komoly cél, és nem mindig eh, tudunk egy jogszabályalkotási folyamatban elérni ilyen ö, frakciók közötti megállapodást valamilyen jogszabályalkotási anyagról, hogy biztosított legyen az abszolút többség. Tehát azt gondolom, hogy vannak különböző fórumok, ahol a plenárison hozott döntés az ugye valahol a kettő között van, tehát az egyszerű és a, a abszolút többség között. De hát elfogadja a ház, de nem igazán komoly háttérrel, támogatással. Tehát ha ez így lenne, akkor az sok esetben gyengítené a parlament helyzetét. Tehát ezt a kérdést azt hiszem, hogy tovább kell vizsgálnunk. Köszönöm, Dáv képviselő úr. Cefkoszki képviselője szó. Olasz Well, I mean, this is... Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis egyfajta egyensúlyra kell törekednünk, és ez nehéz. Mi azt szeretnénk, ha ez az eljárás egyszerű lenne, érthető, átlátható az emberek számára, ugyanakkor nagyobb legitimitást szeretnénk a parlament számára. Ha jól emlékszem az amsterdami szerződésre, lehetőségünk van, hogy az első olvasatban befejezünk dolgokat, és ez felgyorsítja a folyamatot, és a legitimációt is befolyásolja. Néha a dolgok ugye olyan gyorsan történnek, hogy a tagok többsége nem bír lépést tartani ezzel, nem bír folyamatosan jelen lenni a döntéshozatalnál. Tudják, a Lisszaboni szerződésben az egyik célunk az volt, hogy egyszerűsítsünk. Egyszerűsítsük a határozat, a döntéshozatali folyamatot. És ami engem aggaszt a leginkább az az, hogy lehet, hogy egy olyan rendszert alakítunk ki, amely még bonyolultabb lesz, és nehezebb lesz megmagyarázni, nehezebb lesz megérteni, mint az eredeti eljárást abban a formában, ahogyan létezett. Az elgondolás, hogy az első olvasatban fel tudjuk gyorsítani a folyamatot, ez egyfajta választási lehetőség, különösen akkor, amikor a hatékonyság a legfőbb cél. A legnagyobb veszély, és amikor mi a rendszerről gondolkozunk, az az, hogy ez egy olyan helyzetet idézhet elő, hogy néhány javaslat a munkaanyagban azt eredményezheti, hogy saját magunkat gyöngítjük a tanácssal való tárgyalások során. És önök sokkal több tapasztalattal rendelkeznek, különösen a harmadik olvasatot illetően. Sok tagnak több tapasztalata van ebben. Például, hogy hogyan is volt ez a 90-es években, amikor a ház ugye megoszlott az egyeztető bizottságban, és mivel megosztottak voltunk, mindig le is szavaztak bennünket, illetve mindig legyőztek bennünket a tanácsban. És nekünk arra kell törekednünk, hogy egységesen tudjunk fellépni, és egységes frontot tudjunk kialakítani. Attól tartok, hogyha elfogadjuk ezt a előzetes elfogadást, tehát hogy a mandátum előzetes elfogadását, és akkor lefolytatnánk erről a politikai vitákat, akkor saját magunkat gyöngítjük, és tudjuk, hogy néha nagyon fontos anyagokról van szó, és az ember politikai ösztöne az, ami dominál. És a ö, trialógus nehéz előre, nehezen, nehezen jelezhető előre, Ugye sokan nem is annyira politikai összefüggésekre, hanem a dolog lényegi összefüggéseire összpontosítanak, és a plenárist akkor túlságosan idgénybe vennénk, túlságosan sok kérdésben a transzparencia és a legitimitás érdekében, de nekem azért ezzel kapcsolatban két tejeim vannak. És azt hiszem, hogy nagyon sokan, amikor a kollégáimmal beszéltem, frusztráltnak érzik magukat, hogy a bizottság egyszerűen kimarad, és nem tud dönteni arról. A bizottságbeli kollégák gondolják azt, hogy azok, akik a triológusban részt vesznek, azok nem veszik teljes mértékben figyelembe a bizottságnak, a szakbizottságnak az akaratát. Tehát a plenárison más a helyzet, és ott van egyfajta vita, és aztán az emberek a raportőr az, bevonul azzal a háromoldalú párbeszédbe, és a bizottság az egész folyamatban a rövidebbet húzza, mert nem igazán tud, és kész tények elé állítják. Tehát erősíteni kell a bizottság szerepét véleményem szerint ebben a plenárissal szemben is akár. És végül én nem akarok következtetéseket levonni, de ez egy nagyon vitatott ügy, hogy hogyan tudjuk ezt az egyensúlyt biztosítani, de ezt meg kell tennünk kivételes körülmények között is, és vitát kell tovább erről folytatnunk, folytatni kell a vitát, és el kell gondolkozni komolyan arról, hogy hogyan tudunk kategóriákat felállítani, vagy ne állítsunk fel, és ezt bízzuk az elnökök értekezletére, hogy mondják meg, hogy melyek azok a kérdések, amelyek inkább a kivételek közé tartoznak. Szóval a legfontosabb, hogy a bizottság, az illetékes bizottság abszolút módon részt tudjon venni a vitában, és ne gyöngítsük semmilyen módon a parlamentet a több intézménnyel folytatott tárgyalások során az eljárásban, mert akkor gyakorlatilag saját magunkkal, saját magunknak lövünk öngót. Köszönöm szépen. Honorable Tarkovsky, grazie. Tarkovsky képviselő úr, köszönöm, mert ez de Vigo képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gererónak először is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni a bevezetőjéhez. Nem volt annyira részletes és hosszú, mint Mártinezé, de azért ugyanolyan mélységeket kutatott föl pontosította, hogy mik a problémák ezzel a témával kapcsolatban, és Marian hogy szellemében tette mindezt. Mindenkitől kérte, hogy működjenek együtt, vegyenek, vegyen mindenki részt egy olyan vitában, ami a lehető legszélesebb körül konszenzuson alapuló döntéshez kellene, hogy vezessen. Úgyhogy gratulálok, gratulálok a munkadokumentum megfogalmazásához is, amit most értékelünk. mert olyan helyzet áll előttünk, amire a szakértők általában azt szokták mondani, hogy a dolgok átalakulása, mutációja. Gere úr által adott adatok alapján, hogy hány szöveget fogadtunk el arányaiban első olvasatban, hát ez tényleg egy nagyon magas arány. Véleményem szerint ennek két oka lehetett. Az egyik egy strukturális ok, ahogy Szaszkoszki képviselő is mondta, tudjuk, hogy milyen nehézségek merültek fel a parlament előtt a 90-es években az egyeztető bizottsági eszmecserek és egyeztetések során. Vannak egyéb strukturális okok is. Első olvasatban sokszor nehéz volt többséget elérni, és a parlament úgy gondolta, hogy a lehető legkorábban már széleskörű konszenzus alapján kell dolgozni. Néha második olvasatban minimális témák miatt nem mennek át a témák. Úgyhogy ha a jogalkotás fontos számunkra, és harcoltunk azért, hogy több jogalkotási jogunk legyen, ezt a szerződés megadja, hiszen a szerződés nagyobb kompetenciát, nagyobb hatáskört ad a számunkra, az Európai Parlament számára, hogyha ezt megkaptuk, akkor most ragadjuk meg az alkalmat, használjuk ki ezt a lehetőséget. Vannak dolgok, amik pontosan nincsenek megfogalmazva a szerződésben, de a részletekben jobb előre megállapodni, és nem szabad jogkézakokat hagyni. Azok a jogalkotási döntések, amelyeket tőlünk az állampolgárok várnak, gyors döntést várnak ezekben a témákban. Nem várakozhatunk hónapokig, amikor egy azonnali döntésre van szükség. Az elektronika lehetőséget biztosított a, biztosít a gyors munkára, a jogalkotás a lehetségeket kihasználva gyors kell, hogy legyen. Politikai, strukturális elvárások előtt állunk. Szerencsére a valós világban élünk, úgy is kell reagálnunk, mint ahogy a valós világban ez elvárható. Ez egy logikus változás, és csak üdvözölni tudjuk ezt a lehetőséget. A frakciónk mindig is támogatta ezt az új lehetőséget. Hogyha a több olvasatnak az a célja, hogy megállapodásra jussunk, akkor rendben van, de minél korábban megszületik a megállapodás, annál jobb nincs értelme végigjárni egy eljárást, hogyha már korábban is megállapodásra lehet jutni. Úgyhogy ez logikus, pozitív, a dolgok természetét követi. És így egy teljesen természetes megközelítés alapján tudunk dolgozni. Figyelme kell vennünk a helyzetet, meg kell próbáljuk a leghatékonyabb és a legátláthatóbb utat választani. Persze vannak kockázatok, amelyeket említett is Gerrero úr. Sokszor nem, jól, nem ismerik megfelelően a témát a kollégák. Minden esetre mindenki a saját tapasztalatából indul ki. Én részt vettem hosszas egyeztetéseken, ahol végül is első olvasatban elfogadásra került a téma, a gazdaság irányításról van szó. Meg kell, hogy mondjam, hogy ahogy a szakbizottság elnöke, ahogy a többiek hozzáálltak a dolgok az minden példaértékűen működött. A négy nagy téma a viselkedési kódexben, ezt mind részletesen megvizsgáltuk, mindenki tájékoztatást kapott, előadó, árnyék előadók, bizottságok, senki nem találhat még minimális hibát se az eljárás során. Az én véleményem az, hogy mindezt át kell ültetni viselkedési kódexként egy rendeletbe, hogyha azt akarjuk, hogy mindez kötelező legyen. Ez a tapasztalatom, ahogy Gerrero is mondta. Így lehet ezeket a fajta tárgyalásokat előrevinni és ez a legfontosabb most. Több felszólalás során hallgattam végig Guerrero kollégát, és az a benyomásom, hogy sokszor a fától nem látjuk az erdőt. Lehet, hogy túlságosan koncentráltunk arra, hogy mi történik, ha valaki nem ért egyet a mandátummal, Tegyük helyre a dolgokat. A legfontosabb, hogy ezeket a szabályokat, a viselkedési kodex szabályait helyezzük be egy rendeletbe. Minden más várhat. Több elképzelést hallottunk, ahogy az előadó is mondta, mindennek meg kell érnie, a vita ezt is szolgálja. megállapíthattunk bizonyos jogalkotási javaslatokat. Ezeket erőszak ki lehet vinni a plenárisra, de ennek azért lennének hátrányos oldala is. Először is pontosan meg kell határozni, hogy miben akarunk egyetértésre jutni. Lehetnek ezek fontos témák, lehetnek olyan témák, ahol nincs túl sok ellentmondás. Aztán vannak olyan témák, amelyeket a generóféle nem is vett figyelembe, például a REACH-nél mm, nem kellett feltétlenül plenárisra menni mandátumért. Egy nagyon fontos és nagyon nagy erre igényt adott téma volt. A, talán lehet, hogy érdemes lenne felállítani egy listát a javaslatokról, és ott megállapítani, hogy hol kell a mandátumot a plenárisra küldeni. Második lényegű megjegyzésem a plenárisra kapcsolatos. Meghallgattam több kollégát, és azt mondták, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy fölmérjük, hogy milyen a helyzet. Kételjeim vannak, hogy ez valóban így működne több év óta vagyok képviselő. Persze nagyobb a reklámértéke a plenárisnak, de nem vagyok abban biztos, hogy ez annyira hatékony. Ami valójában hatékony, és amire odafigyel az, aki a, akit a téma érdekel, aki ért a témához, az a bizottság, a szakbizottsági tagok azok, akik képesek véleményt nyilvánítani, képesek megvitatni a témát, és akik pontosan ismerik, hogy mennyire fontos a kérdés. A plenáris ez egy kevésbé hatékony aréna. Formális kérdések ott dőlnek el természetesen, lehet, hogy nagyobb reklámértéket kéne adni a plenárisnak, de nem hiszem, hogy valóban hatékony lehet és valódi hatást érhet el az, hogyha többséget próbálunk elérni a plenárison bizonyos témákban. A szakbizottság az, amelyiknek igazi életékessége van az egyes témákban, és amely a politikai csomópontokat is meg tudja találni, és végül is ez a döntő, amikor igent vagy nemet kell mondani egy mandátumra. jól ismerem a szakbizottsági elnökök felkészültségét, képességeit. A technikai mozgástér minimális, vannak legitim politikai nézeteltérések, és a szakbizottság az a hely, ahol lehet tisztázni lehet a kérdéseket és szerintem ott kell a döntést is hozni. Elnök úr, ezek lettek volna a gondolataim, tapasztalataim alapján. Továbbra is szívesen meghallgatom a kollégákat, akik hozzá tudnak járulni a vitához. És ahogy az előadó mondta, várjuk, hogy megérjen a téma. Nagyon fontos ez a téma. És fontos, hogy az a polgárok nagyon jól megértsék, hogy miért fontos, mennyire fontos ez az intézményi kérdés, és főleg, hogyha gyors Will den Versuch machen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, megpróbálok nem beleavatkozni a versenybe, ezután a rendkívül kimerítő hozzászólás után, de úgy értelmezem a dolgot, hogy ez a munka dokumentum a munka a vita kezdetét és nem a végét jelenti, úgyhogy most nem kell minden szempontot mindenkinek még egyszer részletesen elemeznie. Úgyhogy az én irányom, az, amiben haladnék, az az, ugye a demokrácia az eljárásból él, a döntéshozatali eljárásból, és annak a célja az, hogy a döntést a lehető legnagyobb mértékben a döntés szabadság jegyében biztosítsa. Én ezt legalábbis így értelmezem, hogy semminek korlátozza a döntés szabadságot. Honnan tudjuk úgy meghatározni a döntéshozatali folyamatot, hogy ez biztosított legyen a parlamentünknek? Szüksége van véleményem szerint egy teljes instrumentáriumra ahhoz, hogy megfelelően tudja kezelni a döntéseket és alakítani a ö, többi jogszabályalkotó közreműködését. És én nagyon jónak tartom, hogy a legjobb eszköz megválasztása szempontjából ne hagyjuk magunkat korlátozni. Lehet sok oka annak egy első olvasatbani megállapodás, hogy valahogy haladjunk azonban, vagy esetleg, hogy egy bizonyos kérdés esetében, amelyet nem tartunk megfelelőnek, de nem szabad, hogy ez egy katalógus alapján dőljön el, hogy megnézzük egy katalógusban mondjuk, hogy ez bizonyos költségvetési összeget túllép, vagy bizonyos emberi jogokat. Hát ezek a kritériumok nem is pontosan elhatárolhatók igazán hogy például mi a helyzet akkor, amikor azt mondjuk, hogy az alapvető emberi jogokat érinti. Hát most akkor minden libe jelentés ide tartozik, vagy nem minden? Hát ki dönt erről? Az én aggodalmam ezzel kapcsolatban az, hogy lassan kitesszük magunkat annak a veszélynek, hogy egy ilyen eh, látszat megoldásra törekszünk, amely eh, végül mégis politikai döntést igényel, és a politikai döntést véleményem szerint ott kell meghozni, ahol, és ezt eh, De Vigo kollégával együtt vallom, ahol a legnagyobb a kompetencia az adott témakört, az adott tárgykört illetően. Éppen ezért szkeptikus vagyok a kategorizálást illetően a listával kapcsolatosan. És ami az eljárási javaslatokat illeti. Hát legalábbis most egy picit jelezném, hogy szkeptikus vagyok, különösen azt a kérdést illetően, hogy a az eljárás módjának a megválasztásáról miért kellene abszolút többséggel dönteni, amikor sokkal súlyosabb, szubstanciálisabb döntéseket is egyszerű többséggel tudunk meg eldönteni. Úgyhogy itt igazándiból nem látom ezt. Most kezdjük csak a tanácskozást mindenről, és hát én szeretném jelezni, hogy itt bizony még bőven van mit megtanácskozni. Köszönöm. So does anyone else want to say? Szeretne még valaki hozzászólni ehhez a témához? Guerrero, tessék. Yo, de las intervenciones que he escuchado... Eh, Köszönöm szépen végighallgatom a hozzászólásokat. Egy bevezető megjegyzésre kezdeném a reakciómat. Pontosan úgy készítettem el a munkadokumentumot, hogy bemutassam, hogy mit gondolunk az egyes javaslatokról, az egyes gondolatokról a koordinátorok, illetve az árnyék elő, adók, valamint a szakbizottsági tagok. Ma végig kell gondolni a teljes spektrumát a véleményeknek. Van egy dolog, ami már most egyértelmű. Be kell, hogy vegyük a 70-es rendeletbe az, ami a, azt, ami a viselkedési kódexben most szerepel. Ez egy fontos, ez az egyik legfontosabb kérdés. A második kulcsfontosságú kérdés, hogy bizonyos nagyon ritka kivételeken kívül a szakbizottságban kell meghozni a döntést, hiszen a szakbizottságban vannak a szakértők. és ahogy elhangzott, hétfőn nem lehetnek nagyon részletes, illetve a mandátumok nem lehetnek nagyon részletesek. A szakbizottságon múlik, a szakbizottság kell, hogy eldöntse, hogy általános mandátumot ad hogy általános felhatalmazást ad-e a tárgyalásokra, esetleg bizottságokról is szó lehet, ahol specifikusabb lehet ez a kérdés. Minden esetre szerintem azt biztosítani kell, hogy a tárgyaló felek pozícióját ne gyengítsük, ne kössük meg nagyon a kezüket, nagyon szigorú mandátummal. Az elsőként így reagálnék a hozzászólásokra. Aztán, tehát a 70-es cikkbe át kell venni a viselkedési kódex pontjait, pontosítani kell az egyes szakbizottságok illetékességét, és ugyanakkor a mandátum kidolgozásához bizonyos rugalmasságot kell biztosítani. A másik reakcióm az lenne, hogy vannak fontos tehát kategóriák, amelyeket fel akartam állítani, de úgy látom, hogy erre elég negatív volt a reakció. Tehát akkor ki fogom venni ezt a fontosabb témák kategóriát, mert megértem, hogy nem igazán lelkesek ez iránt. Hogyha plenárison szavazat elé viszünk egy témát, most szeretnék reagálni az abszolút többség kérdésére. Léne úrral találkoztam, ezt a témát ő már felvetette nekem, de akkor már elkészítettem a munkadokumentumot, és már bevettem a munkadokumentumba ezt az elképzelést. Az abszolút többség elvárása lehet, hogy nem ideális. Úgy gondolom, hogy jó esetőség van arra, hogy megoldjuk a, megoldjuk a plenáris témáját. Pontosítanunk kell, hogy a plenárisnak mi a szerepe, mikor kell, hogy a feladatát ellássa, hogy ez mikor esetleg kivételes, hogy a plenáris esetleg csak akkor jöhet képbe, ha a szakbizottsági elnökök ezt kérik az elnöki konferenciáján, és az elnökök konferenciájuk el, hogy plenárishoz forduljon ez egy egyszerűsített módja lenne mindennek, amit Dafur javasolt. Mindenesetre egy ideiglenes jelentést fogok készíteni. Ebben megpróbálok specifikus javaslatot befoglalni ezzel kapcsolatban. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon frusztrált vagyok, mert Mendez Devigo úr most nincs itt. Aki nem spanyol, annak elmondanám, hogy ő két íróra, Rahoy úrra, egy néppárti képviselőjelöltre utalt az általános spanyol választásokon. Tehát, és egyébként Montesquieu-re is utalt, azt mondta, hogy hogy a nemzet megnyilvánulásáról van itt szó. Úgy gondolom, egy kicsit messzire mentem most. Minden esetre minden esetre az üzenetet vettem, koncentrálni kell eh, arra, hogy a 70-es eh, szabályba bevegyük a viselkedési kódex eh, pontjait, és gondolkodnunk kell még azon, hogy hogyan tudjuk a plenárist befoglalni, hogyha nagyon mértékben akarjuk bevonni a plenárist. Köszönöm. Allora, non ci sono... További hozzászólás nincs. Elnézést kérek, hogy rövid időre ki kellett, hogy menjek. Úgy gondolom, hogy meg kell határozni azt a dátumot, amikor a jelentéstervezetet el kell készíteni. November 21 rendben? Mert akkor januárra kerülhet a téma szavazásra. Rendben? Akkor már csak a gurma jelentés lenne, de ezt holnapra áttettük. Gyakorlatilag befejeztük a szakbizottsági ülést. Holnap délelőtt találkozunk, 9.30-kor, ha jól tudom, vagy 9-kor? 9-kor, holnap délelőtt. Most koordinátori ülést tartunk. Kérem, hogy maradjanak itt.